jelentést fogadott el, ennek az anyagát is nyilvánosságra hoztuk. Most a saját napirendünkkel kapcsolatban. Az elnökök értekezlete ö, ö, elfogadott egy tervezetet, amelyet kiosztottunk a működésre vonatkozóan. kedgen a tanács és bizottság a szíriai vegyi fegyverek megsemmisítésével kapcsolatban kérdések óráját eh, tartana. Eh, Noviász úr képviselő és frakciója szeretné ezt legalábbis igényelni. Öné a szó. Az ECR frakció nevében azt kérjük, hogy kedden a külpolitikai főképviselő asszony, Eston asszony legyen meghallgatva. Szíria vegyi fegyver arzenálának a megsemmisítéséről, ártalmatlanításáról, amire a földközi tenger térségében fog állítólag sor kerülni, és ez nagyon komoly helyzetet teremt. Az amerikai hajók, tehát a földközi tengeren kívánják ezeket a vegyi fegyvereket ártalmatlanítani, azonban ez a földközi tenger térségének környezetére rendkívüli következményekkel járhat. A tevékenység egyébként 60 napig fog tartani, ezért mi azt követeljük, hogy világosan legyen leszögezve, hogy a tanács és az Európai Bizottság milyen intézkedéseket tervez annak érdekében, hogy a fegyverek megsemmisítésekor el legyenek kerülve a környezetvédelmi katasztrófák, tehát mit teszünk ezzel kapcsolatban? Nekünk az álláspontunk a következő ezzel kapcsolatban. Szíria vegyi fegyver arzenáljának megsemmisítését a földközi tenger térségén kívül olyan területeken kell végrehajtani, amelyek lakatlanok és messze vannak területeinktől. Ugyanis ez a tevékenység rendkívüli veszélyekkel jár. Nagyon sok európai polgár számára Krétán például, Kréta szigetén veszélyeket fog jelenteni. Jó lenne, hogyha erről a kérdésről tehát holnap vitát folytatnánk, és a főképviselő asszony nyilatkozatot tenne ezzel kapcsolatban. Van-e esetleg olyan hozzászóló, aki kérelemmel szemben, vagy amellett foglal állást? Harms asszony parancsoljon, mint a kérelem mellett állást foglaló. Tekintet arra, hogy ez egy nagyon fontos téma, ugyan egyetértünk abban, hogy ezeket a vegyi fegyvereket meg kell semmisíteni, de nyilvánvalóan a probléma súlya eh, és a folyamatok azt teszik szükségessé, illetőleg a környezetvédelmi kockázatok, hogy ezt a kérdést újra napirendre tűzzük, és ezt a frakcióm támogatja is. Elnök, köszönöm szépen. Von Storch asszony viszont a kérelemmel szemben kíván állást foglalni. Kíván-e még valaki állást foglalni a kérelemmel eh, szemben? Nem. Akkor most szavazunk. Aki támogatja a kérést, azt emelje fel a kezét. Ki szavaz ellene? Ki tartózkodik? Ezt akkor elektronikus úton ellenőriznünk kell. Mindenki behelyezte a készülékbe a szavazókártyáját. Ebben az esetben megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. ...148 igen, 139 nem szavazattal, 57 tartózkodás mellett a kérést, a kérelmet elfogadtuk. Most a keddi napirendel kapcsolatban kérdezem, hogy van-e bárkinek még valamilyen igénye, kérése. Újra jelentkezik a napirendel, a keddi napirendel kapcsolatban? A keddi napirendel kapcsolatban kérdezem, hogy kinek van bármilyen... Hallanak? Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A napirendel kapcsolatos a holnapi napirendel kapcsolatosan mondani valóm. Ugye a, már lejárt a napirend módosításával kapcsolatos határidő, de tudjuk azt, hogy holnap nagyon fontos személyi döntések születnek, majd a következő öt év meghatározó döntése születik majd meg. Az EU bizottság elnöki posztját fogjuk odaadni valakinek. Ez az egyik legfontosabb, talán legfontosabb EU poszt, és 90 perc vita van ehhez rendelve, ugyanúgy, mint ahogy a február 25-i vasúti kérdésben is 90 perc volt a vita. Én úgy gondolom, hogy ennek a posztnak az odaítélése és az ezzel kapcsolatos vita nem komoly. Ha a polgárokat komolyan akarjuk venni, akkor ez a 90 perc erre nem elégséges. Én nekem arra is lenne javaslatom, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. Én azt kérdeztem, hölgyem, hogy ö, a napi rendel kapcsolatban van-e ö, megjegyzésük a keddivel kapcsolatban, most a szerdai nap következik. A GUE NGL frakció az izraeli-palesztin konfliktus kapcsán szeretne egy állásfoglalást elfogadtatni. Címerasszony szeretné előterjeszteni ezt az igényt. Frakció nevében azt szeretném kérni, hogy szerdán délután ne csak eszmecserét folytassunk a biztonságpolitikai főképviselővel erről a helyzetről, hanem hogy erről egy állásfoglalást is fogadjunk el. A hétvégén a helyzet tovább eszkalálódott, és mivel a parlamentünk csak a nyári szünet után ülésezik újra, szerintem nagyon fontos, hogy ezen aktuális kérdésben hallassuk hangjunk, hangunkat, ne csak véleményt cseréljünk a főképviselővel, hanem világos politikai üzenetet is megfogalmazzunk, hogy az eszkalációt mindenáron el kell kerülni, mert most 170 halottja van az eszkalációnak, több ezer rakétát lőttek már ki, vagy lőnek majd ki várhatóan. Palesztinok tömegesen menekülnek a gazai övezetből életükben, egzisztenciájukban veszélyeztetettek tömegesen, és még a földi, szárazföldi hadjárat sincs kizárva, mint opció. Úgyhogy erről feltétlenül beszélnünk kell, és állásfoglalást kell elfogadnunk. Elnök. Ki támogatja ezt a javaslatot? Gerira úr, parancsoljam. Nagyon szépen köszönöm, természetesen nem várhatunk szeptemberig ezzel a kérdéssel, ugyanis fontos lenne az, hogy megállítsuk az erőszak hullámot ebben a régióban, és olyan üzenetet küldjünk, amely mindkét fél számára egyértelművé teszi, hogy le kell állítani az erőszakos cselekményeket. Éppen ezért én azt javaslom, hogy próbáljunk meg egy olyan állásfoglalást megalkotni, amely az egész parlament véleményét képviseli a különböző frakciókon keresztül, hogy világosan kifejezésre tudjuk juttatni az iránti kérelmünket, hogy fejezzék be az erőszakos cselekményeket mindkét fél részéről, térjenek vissza a párbeszédhez, és tartsák tiszteletben mindazokat az embereket, akik itt élnek. Köszönöm. Kíván-e valaki a javaslattal szemben felszólalni? Preda úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértettünk azzal a gondolattal, hogy legyen vita, de azzal nem értünk egyet, hogy állásfoglalás legyen. De a szocialisták által elképzelt rövid állásfoglalási tervezetnek lehet, hogy van esetleg egy politikai üzenete. A GÜE szeretne ebből többet kihozni. ja. De nem tudjuk, hogy ennek van -e értelme. Jó, akkor hallottuk, hogy állásfoglalást is szeretne a GÜE. Ki az, aki ezt támogatja? Tehát nem csak vitát. Ki van ez ellen? Kitartózkodik. Nagy többséggel elfogadtuk tehát a GÜE javaslatát, leszállásfoglalás indítvány. Damit ist der Arbeitsplan für diese Woche. Ezzel az eheti munkatervünket megállapítottuk. Most pedig áttérünk az egyperces felszólalásokra. Első hozzászólónk, Csáki úr, parancsoljon. Csáki úr. Ja, üdvözlöm. Oké. Okay. Thank you, Mr. President